Voilà, je vous... Bonjour à tous. Üdvözlöm mindannyiókat, és javaslom, hogy már kezdjük is az délutáni ülést a 11-es ponttal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képviselőjével, Karen Curtis asszonynal, aki a Nemzetközi Munkaügyi Normák osztályának vezetője, és aki az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáiról fog beszámolni nekünk. Tavaly júniusban volt egy nemzetközi konferencia ebben a témában, illetve arról is szól nekünk, hogy az Intában egyes országokról mit szoktunk eszmecserét folytatni. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konferenciájának eredményeiről már kaptunk egy előzetes beszámolót. Nagyon fontos tehát, hogy rendszeresen tájékozódjunk munkájáról. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi egyezmények tiszteletbe tartásáról szóló eszmecserénk ezzel a szervezettel rendkívül fontosak. Kürtis asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és öné a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak ide ma a szakbizottságuk elé. Az eljáró nagyon nagy jelentőséget tulajdonít munkájuknak, illetve az elmúlt évek során folytatott együttműködésnek önökkel. A továbbiakban is támogatni kívánjuk a munkájukat. Az ilo van egy nagyon fontos dokumentuma, a 88-as nyilatkozat például a munkahelyi kérdésekről. Ez a dokumentum, amit mindannyian nagyon jól ismernek, támogatja az EU és az ILO munkáját is, hiszen támogatja a különböző munkavállalásra kapcsolatos jogok érvényesítését. Külön odafigyelünk a alapvető nyolc egyezményre, amelyről nemzetközi munkaügyi konferencián is szó volt. Külön kiemeli a társulási szabadságot, illetve a ö, kollektív tárgyalásokhoz való jogot. Nagyon fontos, hogy a munkahelyi e, e, munkakörülmények ellenőrzéséről szóló egyezményt is tiszteletbe tartsák. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a szociális előrelépés, a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot figyelembe vegyék. Az alapegyezmények ratifikációját végrehajtsák, és támogassák az ILO-t, illetve hogy ösztönzően hassanak egyes vállalatokra különböző területeken, amelyek a munkaügyi kérdésekhez kapcsolódnak. Ma, illetve az idén a mm, különböző normák alkalmazásáról folyó eszmecsere is ezt hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy tisztességes munkát biztosítsunk az emberek számára, megfelelő munkakörülményeket, szociális juttatásokat, szociális dialógust és egyéb fontos kérdéseket tiszteletbe tartsunk. Ezen kívül a munkakörülmények, az igazságszolgáltatás, a szociális téren, a kereskedelmi politikák összekapcsolódása is nagyon fontos. Többen kérték, hogy segítsünk bilaterális vagy multilaterális egyezmények keretén belül a munkakörülmények terén. Aztán a kereskedelmi és együttműködés. Nagyon fontos, hogy segíteni tudjunk a tagállamoknak, hogy megfeleljenek az ILO kötelezettségeknek. Nagyon sok projekt vonatkozásában egyes országban, Angola, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Tájföld, Örményország, Salvador, Guatemala, Paraguay, hogy csak néhányat felsoroljak ezek közül. A fenntarthatóságon túl nagyon sok előrelépés történt a strukturális integritás, a munka és balesetvédelmi kérdésekben, de nyilván a jogok terén, a munkavállalási jogok terén, főleg Bangladesben van még tennivaló. Nagyon fontos a felügyeleti testületek munkája ebben a szempontból. Banglades vonatkozásában az ILO nagyon sokat tett ennek érdekében. Ezen kívül vannak további szinergiák Guatemalában, a Fülöp-szigeteken, olyan projektek terén, amelyeket a fejlődési és együttműködési főigazgatóság támogat a különböző nemzetközi munkaügyi standardok terén fel kell hívni a figyelmet az alapjogokra, ez rendkívül fontos, nem szabad elfeledkezni ezekről a területekről. Én magam és kollégáink a nemzetközi standarddal foglalkozó osztályon együttműködünk Guatemalában, és általában az, és rendes körülmények között szeptemberben kerül sor erre, a Fülöp-szigetekben októberben, hogy megvizsgáljuk ezek végrehajtását. Végül pedig Törökország az EU szociális dialógusának projektje keretén belül nagyon jó időpillanatban merül fel, mint téma. Nagyon fontos, hogy a szakszervezetek számára megfelelő helyet biztosítsanak ott a, a helyszínen, illetve az ILO-t közvetítőként használják fel, hogy a kormányjal kapcsolatban felmerülő kérdéseket is megoldják. Ezen kívül a közös kérdésekrel is foglalkozunk. A felügyelő testületek biztosítják a megfelelő szakértelmet, a, azokat a normákat, amelyeknek megfelelően értékelni kell. Aztán a háromoldalú megoldás, a prioritásokra való rámutatás az alapja a fellépésnek. A Nemzetközi Munkaügyi Iroda követi az eseményeket, és követi figyelemmel az Európai Unió támogatását is. Ezen bevezető alapján szívesen megvitatom önökkel azokat az eseteket, amelyekről szó volt júniusban a konferencián, vagy esetleg más egyéb tevékenységekről is szívesen folytatok eszmecserét az említett országokban. Úgyhogy várom az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket eh, a továbbiakban. Először Banglades. Az idén merült fel eh, a kérdés a különböző standardok alkalmazását illetően a társulási szabadság eh, vonatkozásában. Többször is szó volt már erről, nyilván emlékeznek erre a szakbizottságon belül is illetve a munkahelyi munkakörülmények ellenőrzésének egy- egyezményét illetően a szinergiák nagyon fontosak ezek között. A bizottság a standardok kapcsán több dolgot felvetett. Különböző prioritásokat állítottak fel, ahol fel kellene lépni az ILO és az EU nagyon sokat tett eh, a fenntarthatóság érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően fontos, hogy Bangladesben előrelépés történjen ezen a területen. Ami a standardok alkalmazását illeti, a szakbizottság bizonyos területekre rámutatott, ahol úgy gondolták, hogy bizonyos előrelépés tapasztalható, bár elismerték azt is, hogy nem elegendő. Sokkal többet kell még tenni. Az egyik olyan terület, ahol erről elépést állapított meg a bizottság, a munkaügyi minisztérium területén tapasztalható, és a regisztráció témájában. Ezen kívül megállapították azt is, hogy foglalkoznak pillanatnyilag azzal is, hogy normákat állapítsanak meg az eljárások terén a nem fair gyakorlatról. Ezek nagyon fontos területek, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk a mm, gyülekezési szabadság terén. Azért vannak még olyan területek, ahol nagy kihívással kell szembeállnunk. Van egy háromoldalú bizottság, amely felülvizsgálatja a jogszabályokat, a bangladesi munkaügyi törvényt és olyan megoldásokat javasol, amelyek segítségével az ottani jogszabályok jobban közelíthetnek az ILO egyezményben foglaltakhoz. Reméljük a kormány ennek érdekében tevékenykedik. Pillanatilag úgy tudjuk, a szakszervezetek létrehozásához szükséges minimális taglétszám csökkentésén dolgoznak, de még a részletek nem egyértelműek. Ezen kívül erőfeszítések történnek annak érdekében is, hogy az export ö, ö, feldolgozó területekre vonatkozó jogszabályokat is megreformálják. Úgy tűnik, hogy ez volt a legkomplikáltabb terület. Pillanatnyilag kizárólag azon partnerek között folyik a tárgyalás, akik az export feldolgozó területekkel foglalkoznak. Azokkal, akik beruházást kell, hogy eszközöljenek ott, illetve az úgynevezett jóléti szervezetekkel, a munkavállalók jóléti szervezeteivel. Pillanatnyilag még nem lehet felülvizsgálni ezt a jogszabályt, hogy megfelel-e az egyezménynek. Ez egy további lépés lesz majd. A nemzeti szociális partnerek teszik majd ezt, a Bangladesi Föderáció tagjai, illetve a különböző szakszervezetek képviselői az országban. Ez nagyon fontos része lesz annak, hogy biztosítsák, hogy a jogszabály végső javaslata megfeleljen azoknak a normáknak, amelyeket az egyezménynek megfelelően kell biztosítani. A további bangladesi kérdések a, a különböző nyomozási ügyeket illetik, és a felügyeletnek az egész kérdését. Ugyanis nagyon fontos, hogy a munkafelegyetértő szervezet és a többi szervezetek közötti szinergia megvalósuljon a különböző területek között. E, tehát fontos, hogy az exportfeldolgozó zónákat is megvizsgálják. A legnagyobb technikai együttműködési projekt Bangladesben e, az ILO keretében az alapvető munkaügyi normákat próbálja tiszteletben tartatni, és a felügyeleti szervek segítségével megfelelő végrehajtást is szeretnének elérni. A jobb munka bangladesi programjával együtt folytatjuk ezt a projektet, és reméljük, hogy ez olyan légkört teremt, amely a szakszervezeteknek is kedvező lesz. Kambodzsát illetően a normák alkalmazásának a bizottságában tavaly és idén is megvitattuk ezeket a kérdéseket, és az egyesülési szabadsági megállapodás keretében is. Ez azt jelenti, hogy márciusban egy küldöttség látogatott el, és egy jelentést készített a bizottságunk számára, és ezt majd a szakértők bizottsága idén, novemberben és decemberben fogja felülvizsgálni. A normák alkalmazásának bizottsága a kormánynak és a szociális a társadalmi partnereknek adott időt arra, hogy megvizsgálja ezeket az ajánlásokat, és megvizsgálja a szakszervezeti szabályzatokat, és jelentsen ezekkel kapcsolatban a, a szakértői bizottság keretében. A kormány technikai segítségnyújtásban is részt vesz az e ILO-val, és felhívták arra, hogy bizonyos időkeretek között megvalósítanó cselekvéseket is létrehozzon. A szakértői bizottság megint csak fog foglalkozni ezzel és további kérdésekkel. Ezen kívül kapcsolat van az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások keretében egy új törvény, törvénytervezettel kapcsolatban, ahol megint csak segít az ILO. A jogszabályokat a nemzetközi munkaügyi normákkal harmonizálni szeretnék, elsősorban a hosszantartó vitákat illetően, különösen olyan kérdésekben, mint a nemzeti minimális bérek, minimumbérek. Ecuadorban a bizottságunk felülvizsgálta a, az Egyesülési Szabadság megállapodásra kapcsolatos kérdéseket. Most folyik a munkajogi kérdéseknek a az áttekintése és reform megreformálása. Az állami ágazattal kapcsolatos szakszervezetekkel jelentős problémák vannak, aztán az oktatási alkalmazottak szakszervezetével kapcsolatban, és a kollektív tárgyalásoknak a kérdései is nagy kihívást jelentenek az ország számára. Az ILO a régióban lévő irodái keresztül segít ebben a reform folyamatban a kormánynak, és majd jelentenek a szakértői bizottságnak. El Salvadorban a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos aggályok továbbra is fennállnak, és a foglalkoztatottak és a, a munkaadók közötti tárgyalásokat illetően is. Van egy konzultációs megállapodás, és a mi bizottságunk megvizsgálta az, az egyesülési szabadság kérdését is, és egy külön küldettséget akar ezzel kapcsolatban küldeni, de a kormány még nem foglal, fogadta ezt el, amikor a három oldali megállapodásról tárgyaltunk. De aztán a júliusi konferencia bizottsági ülés után nem sokkal sikerült ezt a küldöttséget elküldeni, és így tudtak segíteni a kormánynak és a szociális partnereknek hogy jó hiszeműen meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyek segítségével a képviseletet el lehet látni a Consejo Nacional Superior keretében. Ezek a kérdések szintén nem csak a szakértői bizottság, hanem az Egyesülési Szabadság Bizottsága keretében is áttekintésre kerülnek. Guatemalában a helyzet eléggé bonyolultá vált. A konferencia bizottsága megvizsgálta az Egyesülési Szabadság megállapodásának a kérdéseit és nem csak a mi bizottságunk vizsgálta meg ezeket rendszeresen, hanem az ILO-nak az irányított testülete is, és pedig a vizsgáló bizottság keretében. Nagyon sok egymást átfedő kérdés van Guatemalában, az Egyesülési Szabadság, a kollektív tárgyalás megállapodásnak a kérdése, hiszen ez jelenleg nem létezik. Aztán a munkafelügyelet kérdése és az őslakosok kérdése. Az ILO-nak nincsen ott helyben képviselője, pedig nagyon nagy segítséget jelenne a különböző jogalkotási reformok keretében, elsősorban a szankcionálási hatáskörét illetően, de az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások kérdésében is. Szinergiák vannak a kereskedelemre gyakorolt és a nemzetközi munkaügyi eh, normákra gyakorolt hatásokat illetően, eh, és a 87-es eh, megállapodást illetően. Mint ismerik, intézményes válság van jelenleg, így nem tudjuk, hogy az ILO mit, mire juthat továbbra, a továbbiakban a kormányal és a szociális partnerekkel kapcsolatos munkájában. A szándékunkban áll, hogy egy kollega szeptember közepén elmenjen Guatemalába, hogy ezekről a kérdésekről tárgyaljon, nem csak a mi bizottságunk, hanem a 26-os cikk programja alapján is. Indiával kapcsolatban a bizottságunk a munkafelügyeletnek a kérdését vizsgálta meg. Ez továbbra is kényes kérdés, ugyanis a kormány még nem kért technikai segítséget az ILO-tól a normálnak alkalmazásának bizottságától jött kérdésre. De Ez egy érdekes folyamat, de ugyanakkor az indiai kormány az ILO-val tárgyalásokat kezdett a eltérsési szabadság és a kollektív tárgyalások kérdésében van egy csoport az ILO részvételével, hogy megvizsgálják, hogy lehetségesek-e a szükséges módosítások, hogy ratifikálják ezeket az alapvető megállapodásokat. A Kazaksztánnal kapcsolatban, és úgy hallottam, hogy ma délelőtt volt erről már szó a bizottságban, a mi bizottságunk e- Tavaly vizsgálta meg ezt a kérdést, volt egy küldettség is itt az országban szeptemberben, akik eléggé optimistán látták a helyzetet, ugyanis a munkaügyi minisztériummal voltak kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy megállapodásra tudnak jutni a jogalkodási akadályok eltüntetésében illetően, nem csak az, az egyesülési szabadságot illetően, nem csak a munkaadók, hanem a munkavállalók területén is. Voltak bírósági ügyek, amelyet bizonyos szakszervezeti tisztségviselők ellen folytattak, több szakszervezet nyilvántartását megszüntették, és ezeknek a finanszírozását is. Ezek a kérdések most az ILO Egyesülési Szabadság Bizottság előtt vannak. A normák alkalmazását illetően azt kértük, hogy a kormány eh, lehetőséget biztosítson eh, technikai nyújtásra és egy magas szintű három oldali eh, küldöttség munkájára. Mind a munkavállalók, mind a munkaadóknak a szervezetei részt vennének ebben. Ez a magas szintű három oldalú misszió valószínűleg jövőre fog megtörténni, elfogadtak szeptemberre technikai segítségnyújtást, de ezt még meg kell erősíteni. Volt egy EU megerősített együttműködési megállapodás, és ez is segíthet abban, hogy a kormánynak kezet nyújtsunk a különböző problémák megoldásában. Ezek a bírósági ügyek azok nem a munkaügyi minisztérium hatáskörével kapcsolatosak, és épp ezért mi sem fogad, foglalkozhattunk ezekkel a kérdésekkel, bár kérést, felkérést kaptunk erre. Malajziában a kényszermunká kérdésével foglalkoztunk, amikor a normák alkalmazását vizsgáltuk meg, aztán a ö, kollektív tárgyalás kérdésével is foglalkoztunk, mert Malázia nem ratifikálta ezt a megállapodást. A, elsősorban a TTTP és a munkaügyi konzisztencia kérdésében együttműködtek az ILO-val, hogy felülvizsgálják a munkaügyi törvényeket. Aztán a kereskedelem, munka, tehát az emberkereskedelem és más csempészet kérdésével is foglalkoztunk. Tehát reméljük, hogy a szükséges változtatásokat sikerül majd elérni. Myanmarban mint mondtam, a múltkori konferencián nem beszéltünk róla, bár tervben van, volt, a gyermekmunka, a kényszermunka, a gyermekkatonák kérdésével kapcsolatban az ILO szeretett volna tárgyalni, aztán az egyesülési szabadságot illetően, és a munkajogi törvényt, amelyet nemrégen fogadtak el annak a megvizsgálásában is. A kormánynak jelenleg van egy projekt, a jogszabályok felülvizsgálatára, és mind a munkaügyi szervezetek, mind a vitarendezéssel kapcsolatban a hátrányos megkülönböztetés elleni harc a kapcsolatban is vannak problémák, mert nem ratifikálták az ezzel kapcsolatos megállapodást, mert mindezek a szoros kapcsolatban vannak az egyesülési szabadság kérdésével, tehát szeretnénk tovább is foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Paraguájjal kapcsolatban a bizottságunk megvizsgálta az első munkaügyi megállapodást, és az álló technikai segítségnyújtást ad egy intézmény közi protokoll megfogalmazására, és itt is, ahogy korábban is említettük, olyan kérdések is vannak, amelyek túlmutatnak a munkaügyi minisztériumnak a hatás körén, például a munkafelügyeletek kérdése, a bíróságoknak a képzése, az őslakosoknak a kérdése, tehát mindezekben a kérdésekben az állam megpróbál segítséget nyújtani. Törökország kérdését idén vitattuk meg a munkavállalók képviseletét illető megállapodásokat illetően. A megjegyzések nem igazán foglalkoztak az elbocsátásokkal, számos elbocsátással, amely a, a, a rendkívüli állapot következményeként történt. Érdekes, hogy ebben az esetben nem szólalt fel a kormány, amely nagyon meglepő a mi bizottságunkban. Mint mondtam, a szociális párbeszéd projekt keretében szeretnénk erősíteni a szakszervezeteket, hogy felszólaljanak az ilyen elbocsátások esetében. Vannak olyan állítások, hogy az E nyilvántartás, amelynek tulajdonképpen könnyíteni kellene a kollektív tárgyalásokon, azt most arra használják föl, hogy megcélozzák a szakszervezeti tagokat. Két másik eset lenne, és csak két percen van. Ukrajnával kapcsolatban van egy ILO projekt a munkafelügyeletekkel kapcsolatban, az állami munkaügyi szolgálatot vizsgáljuk meg, és nem, nem újították meg a moratóriumot ezzel kapcsolatban, aztán a bérhátralékokkal kapcsolatban is voltak problémák, amelyről értesítették az ILO irányító testület is. És ezzel a kérdésedben szeretnénk is előre lépni, és reméljük, hogy a munkafelügyeletnek lesz erre hatása. És Vietnámmal kapcsolatban végül az ILO irodát az EU támogatta az ipari kapcsolatokkal kapcsolatban. Ezt a konzisztencia tervvel kapcsolatban is említették, és az Egyesülési Szabadsággal kapcsolatban a kormányjal sokat együttműködtünk. A kormány jelezte, hogy szívesen a, ratifikálna a 98-as megállapodást, amely a kollektív tárgyalásokkal kapcsolatos. És az EU-val való együttműködés is fontos az álló számára, remélhetőleg szeptember közepére történik valami. Tehát röviden tekintettem át azokat a kérdéseket, amelyeket a mi bizottságunkban tettünk. Köszönjük szépen ezt az előadást, és most akkor eszmecsere foglalkozok, és akkor Ulász kolléga kap szót. a explanação pormenorizada da representante da OIT. Mindenképpen köszönöm ezt a részletes beszámolót az illó képviselőjétől. 2016. júliusában a plenárison a, emlékszünk, hogy beszéltünk a, a tragédiáról, ami Bangladesben történt, erre reagáltunk egy állásfoglalással azt követelték, hogy tegyünk többet, hogy a 87-es egyezményt jobban betartsuk, és jobban figyelembe vegyük az export a dolgozó övezetekben ezeket a kérdéseket. Összességében tehát el akartuk érni a munkaügyi normák jobb betartását. Idén felkért kérdeztük biztos asszonyt és az ezzel foglalkozó szakembereket, hogy vizsgálják meg, mennyiben sikerült a követeléseket alátámasztani és végrehajtatni. Azzal fordulok önhöz, hogy ön hogyan látja, nem túl hosszú el folyamat. Köszönöm szépen, Zsuhás úr, Mártin úr. Köszönöm szépen az Ilónak ezt a prezentációt örülök, hogy ilyen világosan írták le a helyzetet különböző országokban, és ö, konkrét kérdésekre nézve vannak, országokra nézve vannak kérdéseim. Szóba kerülhetne mondjuk Dél-Korea is, amiről nem beszéltünk, és remélem, hogy egy megközelítést megváltoztatják Dél-Koreában az eddigiekhez képest, és úgy gondolom, hogy mindenképpen javítani kell ezeket a kérdéseket az országban. Aztán itt vannak átfogó kérdések. A munk az Emberi Jogi Bizottságban foglalkozunk szírten a dél-kelet-ázsiai országokkal, a Fülip-szigeteket se szabad szem előtt téveszteni, és az illónak érdemes lenne erre jobban figyelnie, például a munkajogok, a munkaügyi sztenderdek betartása területén. Köszönjük Solcú. szépen, Sulcú. Köszönöm szépen. Köszönöm az igencsak részletes bemutatnot. Én a konkrét helyzetekre szeretnék reagálni. Tegnap volt egy konferenciánk az EU nagykövetekkel harmadik államokban, és felmerült ez a kérdés is a nemzetközi kereskedelmi és az emberi jogok összefüggése. A kérdés most az, hogy az ILO intézményként eh, szükséges lépésnek látja E, hogy kötelező jellegű fejezeteket eh, építsünk be a szociális jogokba, a munkajogokkal kapcsolatban, az emberi jogokkal kapcsolatban, tehát olyan fejezeteket, amelyek mechanizmusként kötelező módon érvényesülnek, és így javítják a helyzetet. Úgy gondolom, hogy fel kell gyorsítani a munkát ebbe az irányba, és kíváncsian várom a véleményüket ebben az ügyben. Aztán egy következő kérdés az ILO hogyan gondolkodik a folyamatban lévő tárgyalásokról Genfben. Az ENSZ emberi jogi kíván itt eredményt elérni, és hát figyelj, és ez csak globális fellépés használ a globális értékteremtési láncokkal szemben is, megfelelő eszközöket kell találni, amelyek ezeket az értékteremtési láncokat képesek kezelni, és nem csak egy-egy kormányt vizsgálunk, mert azért fontos, hogy itt az együttműködést is látni kell, és képesnek kell lenni arra, hogy reagáljunk az termelési láncok megszervezésére. Köszönöm. Köszönjük szépen. Örülök neki, hogy röviden szólnak hozzá a kollégák, hiszen még a bizottság képviselője szeretne hozzászólni, mielőtt az előadó válaszolna. Köszönöm szépen. Egy szélesebb körű kérdést szeretnék feltenni. Nyilvánvaló, hogy vita folyik európai szinten, hogyan tudjuk erősíteni az EU fenntarthatósági fejlődési fejezeteit. Ennek egyik fontos része az ILO monitoring eszközök bevonása a munkamódszereink közé, a megfelelő standardek figyelembevétele a szakértők tudásának figyelembevétele elsőrangú, és ön hogyan látja az ILO hogyan tudna az EU kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetében nagyobb szerepet játszani, illetőleg az egyoldalú kereskedelmi intézmények területében a GSP, GSP Plus az, amire felhívnám a figyelmet. Természetesen a szakbizottságnak figyelnie kell a standardek alkalmazására, de azért azt is látni kell, ez egy nagyon politikai szakbizottság, és nagyon nehéz a tripartit, a három oldalú részt bevezetni az egyezménybe. És milyen, hogyan látja az ILO ezt a kérdést, hogy egy ilyen speciális bekezdést elfogadnak, de közben nem igen tesznek sokat az EU részéről a kereskedelem politikában hiszen gondoljunk csak arra, hogy itt azért még számos tennivaló akadna. Vegyük Guatemala például, ahol nagyon speciális bekezdések szerepelnek Guatemala-val kapcsolatban, és mint látjuk, akkor a kereskedelmi hozzá, a kereskedelmez való hozzáférés egy fontos kérdés. Van-e itt valamiféle konfliktus, hogy a kereskedelem politika összhangban van a fenntarthatósági fejlesztési célokkal, hogyan tudnánk ezt a kettőt jobban összhangba hozni és erősíteni, hogy a kereskedelmi politikánk jobban összhangba kerüljön a fenntarthatósági célokkal. Miner asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Körtis asszonynak, és rövid leszek, hiszen tudom, hogy nincs túl sok időnk. jelentésre szeretnék reagálni, amit a holland mezőgazdasági csoport készített Indiával kapcsolatban. Ez egy nagyon érzékeny téma. A jelentés úgy fogalmaz, hogy Indiában még létezik a modern rabszolgatartás, rendkívül rossz körülmények között dolgoznak, egészségtelen körülmények között nem jelentik be a munkavállalókat, sőt a gyermekmunkát se szabad szem előtt téveszteni a bányászat területén. Tehát a, be kéne vezetni a felelősség elvét ebben, ezen a területen, és lát, kíváncsian várom az író véleményét ezzel kapcsolatban. Egy további pont, EU és Vietnám közötti kereskedelmi megállapodásról van szó. 2013-ban az Európai Bizottság készített egy tanulmányt, ami azt jelenti, hogy itt egy eltolódást figyelünk meg, ahogyha létrejön ez a szerződás, szerződés, ami azt jelenti, hogy ez a szám, több millióan dolgoznak Dél-Kelet-Ázsiában, a textiliparban, és tudjuk, hogy ott milyen nehezek a körülmények a cipő és a textilgyárakban, nincs tisztességes bérfizetés, kizsákmányolást figyelhetünk meg, a tarifaszerződés, a kollektív szerződések még mindig nem léteznek. Tudnak-e ezzel kapcsolatban még bármit is elmondani? Például a megfelelő ILO egyezmények végrehajtása Vietnámban hogyan alakul? Nagyon fontos, hogy ismereteink legyenek a témáról, mert a kereskedelmi szerződésnek az is célja, hogy számos, több millió ember helyzetét javítsuk. Muszkász. Igen, köszönöm a szót. Én is nagyon röviden csatlakodnék ahhoz a részletes beszámolóhoz, amely Bangladesről szólt, illetve arról az előrelépésről, arról az apró előrelépésről, amelyet tapasztaltunk ezzel az országgal kapcsolatban. Kérdezem az álló képviselőjétől, el tudná mondani, mi az ő véleménye, amivel már mi is foglalkoztunk, hogyan lehetne a megközelítésen változtatni, amely mindig is az együttműködést jellemezte az EU részéről, illetve a dialógust, hogy hatékonyabb legyen ez a megközelítés. Tehát ez a kérdésem, hogyan lehetne ha a lehető leghatékonyabbá tenni azt a kapcsolatot, amelyel a harmadik országokkal rendelkezünk. Kérdezem tehát az ILO képviselőjét, el tudnám mondani a saját véleményét ebben a témában. Végül pedig egy általánosabb kérdés, ami közvetlenül nem kapcsolódik a bevezetőhöz, azonban az ILO és a szakbizottság jövőbeli munkájára térnénk ki. Ez rendkívül fontos és érdekes, mert a kollégákkal a globalizáció, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok, a technológiai aspektusok erre való hatása témájában folytatunk. Tehát kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban tudna egy-két gondolatot elmondani, hogy hogyan tovább itt a, szakszer, a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Minyel Rodriguez asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az illó képviselőjének a jelenlétet és a kiváló munkát is, amit úgy általában az önök szervezete végez. Köszönöm tehát, tehát még egyszer. Egy általánosabb kérdéssel kezdeném. Hogyan lehet a munkajogi keretet a legjobban javítani egy kereskedelmi szerződés útján? A Mexikóval megkötött kereskedelmi szerződést most kívánjuk korszerűsíteni, erre nem sokára sor kerül. Az érdekelne, hogy önök hogyan látják a helyzetet pillanatnyilag ebben az országban, és milyen lehetőségek vannak arra, hogy javítsuk a helyzetet, mondjuk éppen a kereskedelmi szerződés útján a foglalkoztatási főigazgatóság, és utána a kereskedelmi következik, utána pedig Körtis asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen az ILO képviselőjének az igen részletes bemutatót. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unión nem csak együtt működik az illóval az egész világon, hiszen számos projektben aktívan részt is vettünk, hanem ennél tovább menve arról van szó, hogy az EU igencsak a aktívan részt vesz abban, hogy eh, a megfelelő vitákat eh, előre lendítsük az ilon belül. 12 eh, vitát indítottuk mi is ebben a bizottságban, komoly befolyásunk van az eredmények alakításában, és el kell, hogy mondjam, hogy egy sor olyan elem, merül fel a következtetésekben, amiket az Európai Unió javasolt a különböző akciók, cselekvések területén, a külügyi kooperációban, a fejlesztési kooperációban, a kereskedelem és más területek kombinációjában. Az EU importja a 2017-es konferencia kapcsán igencsak erős volt. El kell, hogy mondjam, Összesen 31 statementet fogal, fogalmaztunk meg a tagállamaink bevonásával, nem csak előjáróban, hanem a viták során az alapvető jogok ügyében, a munkavégzés során, aztán az új standardeket is elfogadtuk, vagy részt ajánlottunk a migráns vonalak esetében, és el kell, hogy mondjam, hogy ezek a előterjesztések nagyon nagy hatással voltak a későbbi vitákra. Az EU jelentősen hozzájárult a standardek alkalmazásával foglalkozó bizottság munkájához. Mindenek előtt a biztonság és a munkahelyi egészség témájában voltunk aktívak, erőteljesen támogattuk a jog jobb végrehajtását irányzó célok megfogalmazását, és azt is követeltük, hogy az idevágó egyezményeket fel kell venni az alapvető egyezmények listájába. Egyelőre ezt nem sikerült elérni az egész világon, de a felvetés megvan, és a következtetéseink rámutatnak arra, hogy az ILO ezt tegye egy fontos céljává. Ami a 12 intervenciót illeti, az egyedi konkrét esetek vonatkozásában erről hallottunk is Kerin curtis -től. A legtöbb ezek közül fontos a külügyi politikánkra is, a kereskedelemben, a fejlesztési együttműködésben, a külkapcsolatok, a foglalkoztatás területén, stb. És figyelembe kell venni, és meg is kell jegyezni, hogy a pozitív eredmények tekintetében, amiket az Ilónak sikerült elérnie, hát bizony ez különböző fáradozások kombinációjának eredménye, és itt megfelelő eredményeket sikerült elérni, például a ratifikáció esetében, az alapvető jogok illetően, sikerült haladni, aztán Indiáról is beszélnünk kell, ez egy meglehetősen bonyolult felvetés, de az ILC-ben részt vett például a gyermekmunka szabályozását illető kérdésekben. Ez egy fontos esemény volt, majdnem tized évig tartott, hogy sikerült ezt az eredményt elérni. Ami pedig a különböző országokat illeti, amelyek szóba kerültek, külön rámutatnék Bangladesre, Bangladesh esetében az EU igencsak aktív volt, mielőtt a nemzetközi munkahogyi konferenciára sor került volna, megkerestük többször is bangladesi hatóságokat, és azt vártuk el, hogy gyorsan reagáljanak, amint a hiányosság felmerülnek, azonnal reagálni kell. A bangladesi kormány erre reagált, és a határidő éppen holnap jár le, hogy hogyan igyekeznek reagálni. A kereskedelmi főigazgatóságtól érkező kollégám erre is ki fog majd térni, például Banglades kapcsán. Guatemala esetét sem szabad elfelejteni, ez valóban bonyolult ügy. Évek óta figyelemmel kísérjük ezt, és Fontos ez a fenntarthatósági fejezetek vetületében is, ha megkötjük a megállapodásainkat, és a kollégám erre is reagálni fog, hogy mit fogunk tenni a következő időszakban, a követ, közeljövőben. Kambodzsát sem szabad szem előtt téveszteni, erősítettük a nyomás gyakorlást, a hatóságokat megkerestük, hogy igenis vegyék komolyan a különböző eredményeket, amiket említettünk, és az ILO ellenőrzési rendszerét is vegyék komolyan, és elhangzott már például egyéb országok példája is Myanmar, ez ugyan nem szerepelt a napirenden, de Myanmar egy olyan eset, a Myanmari munkajogi kezdeményezés, amiben együttműködünk, és igyekszünk az ottani munkajogot gyorsítani. Korea kapcsán is felnőtt egy kérdés, ugyan a konferencia nem került szóba, de ők is fontosak. Időközben megkerestük a nagykövetet és a mi megfelelő biztosunkat is, és elmondta nekünk a nagykövet, hogy a meglévő illó alapvető egyezmények ratifikációra sor, ratifikációjára sor kerül, majd ezen dolgozni fognak. Mi ezt figyelemmel kísérjük, ami pedig Vietnámot illeti, el kell, hogy mondjam, hogy két hét múlva lesz Vietnámban egy szeminárium, a foglalkoztatók képviselete is biztosított ott, mert a munkajogot ott előtérbe kívánjuk helyezni. Ezzel a végére értem. Franceschi úr a következő hozzá, asszony, a következő hozzászóló. Kicsit eh, mélyebb hangon fogok beszélni. Francesco nevében szólok hozzá Digitrade képviseletében. Köszönöm szépen valamennyiüknek, elnök asszony, és az író kollégánknak, Kerinnek. Egy néhány dolgot szeretnék mindösszesen kiegészíteni és alátámasztani, amit a foglalkoztatási főigazgatóság kollégája elmondott. Szorosan figyelemmel kísérjük ezeket a témákat az júniusi ILO konferencia után egy-egy konkrét ország kapcsán vizsgáltuk, hogy mi történik, mennyiben képesek haladni, mit tudunk a különböző területeken, például a megállapodások megtárgyalásakor a munka értelemben. Bangladest is felvetettük már, és láttuk, hogy sokan reagáltak, számosan kapták meg a levelet, amit mi is küldtünk, az ilót bevontuk ebbe a kérdésben, és nyilvánvalóan eh, a Banglades az egyik legfontosabb célországunk, amiket vizsgálunk. Júliusban, Brüsszelben és Dakarban is találkoztunk, és eh, augusztus 31-én lesz egy újabb ülés, és Bangladestől nagyon konkrét lépéseket várunk a jelentés elkészítése után kezelni kell a hiányosságokat, és további lépésekre van szükség a GSP jogalkotás területén. Egy további ország, amiről többször is szó volt, az Guatemala. Itt is el kell, hogy mondjam, hogy elküldtük a levelünket Guatemalának, amikor előkészítettük a DSD a fenntarthatósági célokkal kapcsolatos tárgyalásokat, óvtuk, figyelmeztettük őket egyrészt, de igyekeztünk komolyan venni ezeket a kérdéseket. Szalvador sem szabad elfelejteni. Korea esetében az a visszajelzés érdek, érkezett, hogy komolyan veszik a kérdést, és úgy gondolom, hogy a biztos asszony is találkozik a megfelelő emberekkel, azt hiszem szeptember 21-én, mert tudatosítani kell, hogy tényleges változásokra számítunk a gyakorlatban is. Vietnámot se felejtsük el, a megállapodás ratifikációja előtt még egy néhány lépésre szükség van és meg kell néznünk konkrétan, hol is vannak a hiányosságok, ezekre kell reagálni. Két pontot szeretnék még a végén elmondani. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a DSD fejezetek kötelezőek és végrehajtandóak, és egyáltalán nem fogunk vonakodni, hogyha lépéseket kell tennünk ennek érdekében. A következő pedig az ILO esetében azt hiszem, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki mindig is jó volt az együttműködés, de az elmúlt két évben még intenzívebbé vált. Úgy gondolom az összes releváns területen sikerült az együttműködést kialakítani értelemben, hogy készleti tudjuk az országot a reakcióra. Most pedig Curtis asszonynak adok szót, hogy röviden reagáljon. Uh, I'm going to try to address uh, some... Köszönöm szépen nagyon összetett kérdésekre kell gyorsan reagálnom. Először, ami az országok esetét illeti, Bangladesre vonatkozott az első kérdés, hogy hogyan lehetne gyorsabban többet tenni. A kereskedelmi főigazgatóságon dolgozó kollega is említette, Született egy olyan levél, amely arra ösztönözte a kormányt, hogy időben lépjen, ez nagyon jó volt, mert tényleg komolyan kezdtek el foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Hogy majd milyen eredménye lesz ennek, majd meglátjuk. De úgy gondolom, hogy ez része ennek a folyamatnak, és az a tény, hogy az EU-hoz eljutott mindez, rendkívül fontos. Az export feldolgozó zónák tényleg nagy nehézséget jelentettek, és erre külön oda kell figyelni. Miért rendelkeznek más standardokkal, normákkal? Ugye a munkavállalókat is meg kell győzni, és ugye a globális ellátó, ellátási lánc is elhangzott, mint probléma. Nos, a korma, kormány tényleg próbálj változtatni a jogszabályokon, hogy a 87-es, 98-as egyezményeket ratifikálhassák. Az FT e is nagyon fontos ebből a szempontból. Fülöp-szigetek. Sajnos a, az emberi jogok területén visszaesést tapasztaltunk. A kormány azonban együttműködött elég sokat a szakszervezeti mozgalommal, mert ők segítették győzelemre az elnököt, akit megválasztották. Korea is ratifikálta ezeket a kapcsolatokat, és eléggé jó eredmények ket tudtak felmutatni, úgyhogy a nemzetközi szintű eredmények nem annyira rosszak, de továbbra is együttműködünk velük. Szeretnék erőteljesen rámutatni arra, amit a bizottság képviselője is elmondott, az Európai Unió fellépése rendkívül fontos a normák alkalmazása terén. Arra ösztönözzük önöket, hogy a továbbiakban is így járjanak el, mert a kritikai megjegyzések arra vonatkoztak, hogy politikai jellegűek voltak a tárgyalások, de mindenképpen eredményt kell felmutatni ezen a téren. Nem túl sok időm van már. Még annyit mondanék el, hogy a szankciókkal kapcsolatban mi az, ami hatékonyabb, hogy szankció vagy dialógus. Az ILO inkább dialógust folytat, nem szankciókat vezet be. De ha milyen már esetét vesszük, itt nagyon hosszú ideig szankciókat alkalmaztak, de még mindig azt tapasztaljuk, hogy türelemre van szükség. Az eddigi ILO kutatások nem igazán azt bizonyították, hogy a szankciós modell hatékonyabb, mint a dialógus alapú. Úgyhogy továbbra is állunk rendelkezésükre, hogy információval lássuk el önöket a felülvizsgáló bizottság munkájáról, hogy segíthessünk az önök munkáját. És úgy gondoljuk, Ha a kereskedelmi főgazgatósággal még inkább kéz a kézben együttműködünk, hatékonyabb eredményeket tudunk felmutatni ott a helyszínen. Elnök, nagyon köszönöm Körtisz asszony ezt az eszmecserét. Javaslom, térjünk át a 12-es napi rendi pontra, és szavazzunk. De mielőtt még erre rátérnénk, kérem, hogy ellenőrizzük, hogy működnek-e a szavazókártyák. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája, Daniel? Elnök asszony, elnök asszony, elnök asszony. Igen, a szavazókártyámat elfelejtettem elhozni. <laughs> That's not very nice. Hagyja a termet. Nem, nem piros lapról volt szó, hanem kékről. Madame Minard, nous, nous pouvons prendre... Elnök, figyelembe veszük a szavazatát, de kérem jelezze egyértelműen, hogy mire szavaz. Köszönöm. Az elnök azt, hogy nem halljuk, nincs bekapcsolva a mikrofonja. Très bien, je vous, euh, je vous propose de démarrer le... Javaslom akkor, hogy kezdjük a szavazást. Donc il s'agit de l'avis sur le budget 2018 présenté. Az Európai Unió 2018-as pénzügyévre vonatkozó általános költségvetés összes szakaszról van szó, Bőge kollega készítette. Először a költségvetési módosításokról szavazunk, aztán az állásfoglalásról. Kezdjük először a módosítókkal.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 Mindenkinek megvan a szavazó listája? Költségvetési módosítókról van szó, először, először ezekről szavazunk, majd az állásfoglásról. Tehát 67-54-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-51-es, ki van mellette? Ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 67-50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 67-55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az állásfoglalás, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik számomra, hogy elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Tehát hatos módosítóról van szó. Kotli, nincs szavazókártyám, de ellene szavazunk. Jó, akkor két szavazatot kell figyelembe vennünk. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító első rész. Nem, nem, nem, nem. Ez oka fogyott. A második rész jön. Második rész. Tehát 11-es módosító második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik számomra, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát 14-es módosító második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor most az ötös kompromisszum jön mellette, ellene, ki a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette a néppárt nem szavaz. Tehát a 22-es mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, tehát a 23-as módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Nem, bocsánat, még van egy kompromisszum, a hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a végszavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Gratulálunk, Bőge úr! Következik Nous passons maintenant... Euh, Következik a 13. napi rendi pont. Az egyrésztről az Európai Közösség és tagállamai, másrésztről a Csilei Köztársaság közötti társulásolás létrehozásáról szóló megalapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Unió, Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv. Egyetlen egy szavazásról van szó. Javaslom, hogy szavazzunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. És c'est adopté. Elfogadtuk. Gratulálunk. Ki Félicitations à Madame Rodriguez Pinheiro. Gratulálunk Rodriguez Pinheiro asszonynak. je vous propose maintenant de passer au... Javaslom, hogy térjünk át a 14-es napi rendi pontra, és kérem azokat a kollégákat, akik ki szeretnének menni, hogy ezt gyorsan tegyék. Les collègues, sortez rapidement, s'il vous plaît. Kérem, kedves kollégák, gyorsan menjenek ki. Voilà, donc je vous propose maintenant... Javaslom tehát, hogy akkor a 14-es napi rendi pontra térjünk át a nyomonkövetést végző csoportok tevékenységei. Két uh, INTA csoport ült össze a nyári szünet előtt, és most az első alkalommal tartott szakbizottság ülésen szeretnénk röviden beszámolni ezekről, ami a Mercosur-t illeti. Uh, Július 11-én az INTA nyomonkövetési csoportja és a Mercosur összeültek, hogy cserét folytassanak a, a tár, kereskedelmi tárgyalások alakulásáról. Madame Sandra Gardina vezetésével folytatott tárgyalásokról. 2010-ben az EU a Mercosurral folytatott tárgyalásokat indította be, és a közelmúltban új ajánlatokról volt szó a két fél között beindult az utolsó ciklus a tárgyalásoknak. Szalafranka úr most érkezik, úgyhogy megvárom, hogy helyet foglaljon, hogy megadhassam neki a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy elmagyarázhassam, hogy eddig mi történt. Nagyon rövid leszek. Legutóbb az EU és a Mercosur között már folytak a tárgyások. Sajnos nem találom a dokumentumaimat, de azt tudom, hogy általánoságban mi a helyzet. A legutóbbi júliusi tárgyalási kör óta a bizottság elmagyarázta, hogy hova jutottak, és szeretnék köszönetet mondani a különböző politikai frakcióknak a végzett munkát itt a szakbizottságban, hiszen a tárgyalások haladnak. Jövő héten lesz egy ülés, vagyis szeptemberben. Kérem a képviselőtársaimat, hogy jöjjenek el havonta azokra az ülésekre, ahol eszmecserét folytathatunk a bizottság főtárgyalójával is, és ahol tájékoztathatunk mindenkit arról, hogy az egyes fejezetekben, fejezeteken belül hová jutottunk. Azt gondolom, ez nagyon fontos dolog. Ahogy a biztos is bejelentette, a cél az, amelyet az állam és kormányfők is magukévá tettek, nevezetesen, hogy lezáruljanak ezek a tárgyalási folyamatok. Ahogy Malmström asszony is elmondta legutóbb, ezt a nagyon nehéz tárgyalási folyamatot decemberig lezárhassák. Mindannyian reméljük, hogy ez sikerül is majd a bizottságnak, és kiegyensúlyozott megállapodás születik. Vannak kényes kérdések mindkét oldalon, de pillanatilag most ami a legfontosabb az, hogy az áruk cseréjéről folyjon tárgyalás. Az elkövetkezendő néhány hónap során erről lesz szó. Úgyhogy Elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon hálásak vagyunk a bizottságnak, hogy tájékoztat minket folyamatosan, és örülünk, hogy a monitorozó csoport rendszeresen összeül. Az árnyékjelentés készítők jövő héten, csütörtökön fogad egy argentin delegációt, különböző frakciók képviseletében, akik eszmecserét folytatnak majd velünk, és megvizsgáljuk azt, hogy csütörtökön hogyan lehetne a lehető legjobban megszervezni ezt az ülést. Természetesen az árnyékjelentés készítőket szeretettel várjuk, bár a csütörtök nehéz nap, de reméljük sikerre járunk. Szeretnénk a havi rendszerességgel meghirdetett üléseket is megtartani, hogy tájékoztatást nyújthassunk a dolgok alakulásáról. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a kereskedelmi főigazgatóság hamarosan tájékoztat minket a tárgyalások állásáról, és hát elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani, előrelépés történt, több fejezet kapcsán a legfontosabb terület az áru kereskedelem, az áru csere, ez még mindig nyitott kérdés. Tegnap a brazil külügyminiszter járt itt, és a parlament elnökével folytatott tárgyalásokat. Egyértelműen fogalmazott, ami az elvárásaikat illeti. A Mercosur elnöki teendőit most ők látják el, egy millió plusz az az összeg, amely az EU-Japán kapcsolatokból származik, és 4 millió lesz az éves plusz hozzáférési lehetőség a piachoz. Úgyhogy nagyon fontosak ezek a tárgyások, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szelefranka úr, ha nem kíván senki hozzászólni ez a témához, akkor javaslom, hogy most az izraeli témával foglalkozzunk. Július 12-én az INTA nyomonkövetési csoportja, amely Izraellel foglalkozik, először is a címkézéssel kapcsolatos helyzet alakulásával foglalkozott, illetve az ipari termékek értékelése, megfelelésének elfogadása volt a téma, illetve a gyógyászati termékek. A kereskedelmi főigazgatóság, az egészségügyi főigazgatóság szakértői is jelen voltak annak érdekében, hogy megbeszéljék ezeket a szakmai kérdéseket. Maria Arénának adom meg a szót, hiszen ő az előadója ennek a témának. Köszönöm szépen! Valóban így történt, a kereskedelmi és az egészségügyi főigazgatóság is előadást tartott a két aspektusról, nevezetesen az azonosításhoz kapcsolatos kérdésekkel, eh, illetve egyéb eh, kérdések vonatkozásában, amelyeket a bizottság eh, vezetett be, illetve az AK-val kapcsolatosan, tehát ez egy olyan megállapodás, amire soha nem került sor. Tehát tényleg jó volt, hogy értékeltük a helyzetet. Nagyon sajnálom, hogy az egészségügyi főigazgatóság különösebben pontos információval nem szolgált, hiszen a kérdés a gyógyászati termékekre irányult, egyértelműen megfogalmazásra került, és a kapcsolatra rámutattunk az akával, illetve hogy az alapszerződések tartalmát tisztetbe kell tartani, az alapjogokat, illetve hogy nem a gyarmatokon készítik ezeket, nem a kolóniákon készítik ezeket a gyógyászati termékeket. Sajnálatos módon ezzel kapcsolatban nem tudtunk információt begyűjteni a főigazgatóságtól, illetve ö, arról sem, hogy például a kutatóközpontokban, amelyek a kolóniákon találhatók, a telepeken, ö, ö, mi a helyzet ezzel tehát nem tudunk semmiféle olyan korrekt elemzésről, hogy milyen eredményre jutottak ezzel, főleg a tagállamok esetében. Általában a tagállamok tiszteletbe tartják ezeket az útmutatásokat, és beszámoltak olyan termékekről, amelyeket a telepeken állítottak elő, illetve értékesítettek olyan címke alatt, tehát el lehet őket adni, de Izrael áll a címkén, nem pedig a telepek. Úgy, hogy ez valóban problémás. Hiszen a tagállamoknak garantálniuk kell azt, hogy a termékek megfelelő címkével jelenjenek itt meg, de ez nem így van. Ezt tudtuk megállapítani legalábbis az eszmecsere során. Elnök, köszönöm szépen, Erin asszony. Akar-e valaki hozzászólni? ehhez a témához. Mielőtt áttérnénk a következő pontra, javaslom 5 perc szünetet tartsunk, mivel a következő napirendi pontot zárt ajtók között fogjuk lefolytatni. tehát csak a képviselők, a politikai frakciók képviselői maradhatnak itt, a többiek kérem hagyják el a termet, és 5 perc múlva folytatjuk az ülést. Köszönöm.